Kedves kollégák, a szavazás következik. Kérem mindenki foglaljon helyet és készüljön fel a szavazáshoz. The first vote is on report by Mr. Sikierski. Az első